Köszönöm szépen, kollégák. Most következnek a szavazat. Uh, a magyarázatok a Manilov jelentés következik. Egy percre Nekov úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogattam ezt a jelentést, amely az általános keret megformálásáról szól ugyanis eh, ez a jelentés két fontos elemre koncentrál. Ezt a eh, fajta rendszert eddig a nagyon jól képzettekre használták eddig, de nem olyanokra, akiknek alacsonyabb a képzettsége, vagy a szakképzettsége. Sokkal inkább elérhetővé kell ezt lennünk eh, mindenki számára, függetlenül gazdasági, szociális helyzetüktől. Mindenkinek lehetőséget kell kínálni arra, hogy gyakornoki helyet kaphasson. És a másik fontos elem az az, hogy tudni kell azt, hogy mennyire fontos tapasztalatot szerezni, amely történhet gyakornoki állások által. Az új javaslat mindezt lehetővé teszi. Köszönöm szépen, köszönöm. Én megszavaztam ezt a jelentést. Уважаема госпожо председател, гласувах подкрепа на този толкова важен... Elnök asszony, én megszavaztam ezt a rendkívül fontos jelentést, mert eh, szükségünk van egy online platformra ahhoz, hogy az EU erőforrásait eh, egyesítsük a szakképzettségekkel, kompetenciákkal kapcsolatban. A rendszer modernizálása által minden állampolgár képes lesz használni ezt a portált, és kihasználhatják az előforrásokat. Az új eszköz egyszerűsíti a szakmai mobilitást Európában. Az volt a prioritásunk, hogy az adatvédelmet garantáljuk, látható legyen a platform, és a fogyatékossággal élők is hozzáférjenek ehhez. Fontos az állampolgáraink számára az, hogy könnyen használható eszközöket kaphassanak. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megszavaztam ezt a jelentést. Üdvözlöm az Európasz keret megreformálását egész Európában. Európa Európában ez a legfontosabb kezdeményezés a szakképzettség, a tapasztalat dokumentálására. Ez fontos lépés, nagyon fontos kihasználni ezt a keretet, hogy ebből minden állampolgár előnyt élvezhessen. Az Európa, nagyon sok előnyel jár, ezáltal figyelembe lehet venni a nem formális képzettségeket, illetve az új képzettségi formákat és mint a digitalizációt. A keret által online szolgáltatásokat alkalmazhatnak az állampolgárok, állampolgárok mint például egy e-portfóliót. Köszönöm szépen ezt a jelentést, és remélhetőleg sikeresek leszünk ezzel. Köszönöm szépen, Kelly úr, Lamas úr jelentés következik, Zahadril úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit megérszett az, amit ö, olvastam. Nem ellenzem mindezt, nem ellenzem a fiatal zenészeket, De ha azt olvastam, hogy 2014-ben a zenekar nem felelt meg a követelményeknek, és itt csak Juncker úr lobbizása miatt kapott támogatást ez a zenekar, 600 ezer eurót kapott évente, ez kicsit nevetséges. Milyen fajta bizarr projekteket takar ez a kifejezés kreatív Európa program, az inkább kreatív Juncker program lehetne, kételkedem abban, hogy ez működik, ezért ezt nem támogattam. Köszönöm szépen, hadd magyarázzam ezt el, és ön a Kreatív Európa programról beszélt. Most már egyértelmű. Oké, most már egyértelmű. A következő hozzászóló Dzsambacki úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, támogattam a jelentést, mert ez segíti egy olyan testület létrehozását, amelyel támogatást lehet elérni, nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezt a testületet 76-ban hozták létre, azután, hogy megváltoztatták az Európai Unió kulturális politikáját. Бъде достъпно само чрез Творческа Европа. След трудния период от гледна точка намира... A támogatást csak Kreatív Európa program által lehet eh, elérni. Egy nehéz időszak után most már képesek vagyunk eh, kontinuitást elérni, és tudjuk garantálni a kulturális sokszínűséget, ami az EU védjegye Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm ezt a jelentést. Az európai fiatalok zenekarát többször támogatták már, és nagyon fontos, hogy egy átlátható megoldást találjunk, és hogy fenntartható legyen a támogatás hosszú távon. Nagyon sokat segített ez abban, hogy zenészeket lehessen tömöríteni, támogattuk ezzel a fiatal zenészek képzését, a turnékat, a fesztiválokat Európában és nemzetközi szinten. Jó módon lehet így a fiataloknak professzionalizmust tanítani, de segítetjük így a kulturális szektort is. fiatal zenészekre van szükség, nekik sokkal több lehetőséget kell adni arra, hogy kiteljesszék tehetségüket. És remélem, hogy ebben egyetértenek. I have to, but thank you and well said. Ebben az esetben valóban egyet kell, hogy értsek. Lamassur úr, úr jelentése következik, Zahradil úr egy perc, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy egyetértek én is abban, hogy az adóparadicsomok ellen fel kell lépni, de mi az az adóparadicsom? Nem lehet olyan ország, amely a saját autonóm döntése alapján a parlamentje által úgy dönt, hogy az európai átlagnál alacsonyabban tartja az adót. Az adóverseny ugyanis szerintem egy egészséges dolog valójában az európai gazdaság egyik motorja, a tagállamok fejlődésének eszköze. Tehát azok a kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy közös adóalapokat hozzunk létre, szerintem beavatkozásnak minősülnek az adószuverenitásba. És ráadásul ez csak egy első lépés, mert majd az adóalap után jön a közvetlen adó alapja is, meg a közvetett adóalap is, ezért eh, nem tudtam támogatni, mert ez egy Pandora szelencéje, és nagyon veszélyes. Köszönöm. A következő jelentés a Tang jelentés, Anemans asszony Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió eh, itt eh, a társasági adózással foglalkozik. Belgiumban 20 éven át nagyobb autonómiát szeretünk volna elérni, flamand autonómiát, viszont ezt megakadályozta brutális módon a jelenlegi kormány. Az autonómiai törekvés fő célja a fiskális autonómia volt, és egyszerű volt az emögött megbújó gondolat, a fiskális autonomitással sokkal többet tudnánk tenni a flamand népesség számára. A Flams Belang, a, Flams, a flamand mozgalom szeretné ugyanezt visszakapni. Nem jó ez a fejlődés, amit itt láthatunk, másfajta megoldásra van szükség. Remélem, hogy ez hamarosan befejeződik. Köszönöm. Nekov úr Vioti jelentés. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада относно общите Ez a jelentés, amely a 2019-es költségvetés általános alapjairól szól, az szerintem hasznos. Én úgy gondolom, hogy ezeket a prioritásokat azonban új költségvetési kötelezettségek is kell, hogy kövessék, hogyha a fiatalokra akarunk koncentrálni az Európai Unióban, akkor ki kell találni számukra olyan programokat, amelyek hasznosak, és ezeket megfelelően finanszírozni kell az EU költségvetéséből. Ehhez képest minden új kezdeményezést úgy tűnik, hogy más forrásokból finanszíroznak, tehát ott csökkentenek és átcsoportosítanak. Olyan programokból is, amelyek egyébként igen hasznosak. Én egyetértek azzal, hogy a fiatalokat támogatni kell az új programokkal, de ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az Erasmus Plus-tól veszünk el pénzt, ami egyébként az egyik legsikeresebb oktatási program. Köszönöm. Most a szíriai helyzet téma következik. Mamkins úr, köszönöm, elnök asszony a szíriai konfliktus a legszégyenteljesebb katasztrófa. E, a megoldás kritikus nem csak Szíria, hanem mindenki más számára is, Európa számára is. Amikor Szíriáról döntünk, és megcélozzuk a az Assad rendszert, akkor figyelembe kell venni egy nagyon törékeny eh, helyi eh, rendszert. Ezért is szavaztam a jelentés ellen, mert a jelentés jelenlegi formájában a probléma forrásává teszi az EU-t, nem pedig a megoldás forrásává. Tegyük fel a kérdést, milyen konkrét eredményeket tudtunk elérni azzal, hogy restriktív intézkedéseket hoztunk szíriai tisztviselőkkel szemben. Ez valóban a diplomácia útja-e, illetve többoldalúnak lehet-e nevezni e, a megoldásunkat, hogyha ignoráljuk Iránt és Oroszországot. Ezért e, is szavaztam az állásfoglalás ellen. Köszönöm. A társadalmi felelősségvállalásról nem szavaztunk, tehát igazándiból ezért nem is van mit magyarázni szavazat e, magyarázatként. Ezzel végére értünk a délelőtti ülésszaknak, felfüggesztem az ülés délután háromig. Mindenkinek jó étvágyat!